Reményem szerint nem azért lesz jobb ez a rendület, rendelet, mint a 2002-es, mert azóta okosabbak lettünk, hanem azért, mert tanultunk a hibáinkból. Köszönöm szépen, biztos úr. Mondja az elnök. Erről a kérdésről holnap fogok szavazni. Térjünk át a következő napi rendi pontra. Péter, jelen, Péter lejelentés. Fellépés a rák ellen európai partnerség. Először Péter Le adom meg a szót négy percre. Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Ezzel a jelentéssel politikai lépést teszünk az Európai Uniót sújtó egyik legnagyobb problémával szemben. A rákos megbetegedések terjednek, a lakosság egyharmadát fenyegetik. Örülünk annak, hogy a bizottság és a tanács a rák elleni küzdelemben az első alapvető lépéseket megtette. 2008. júniusi tanácsi következtetésekre gondolok, és a bizottság útjára indított egy partnerséget 2009. szeptemberében küzdelem a rák ellen címmel, ez a jelentésem tárgya. A jelentéssel az Európai Bizottság legambiciózusabb célkitűzéseit szeretnénk támogatni. Ennek a lényeg az, hogy 10%-kal csökkentsük 10 év alatt a rákos megbetegedések arányát. Ezt az európai partnerséget az egészségügyi stratégia kapcsán fogalmazta meg a bizottság 2008 eh, és 2013 közötti időszakra terjed ez a stratégia. Azt mondtuk, hogy health for all, egészséget mindenkinek, és próbáljuk meg megelőzni a rákot. Nagyon aggasztó az, hogy általában az országok az egészségügyi költségvetésüknek csak 3%-át fordítják megelőzésre. Ez akár a statisztikai hibarányon belül van, és ez azt jelenti, hogy a tagállamok egészségpolitikájában nem veszik elég komolyan a megelőzést. váltásra van szükség, megelőzés nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon, és több forrást kell erre fordítani. A rák korai felismerése szignifikánsan csökkentheti a mortalitást. A másik kulcs szó az egyenlőtlenség. Különböző formái vannak az egyenlőtlenségnek. A legsúlyosabb az, hogy a kelet és nyugat között húzódó vasfüggöny a rákos betegek életének a megóvás érdekében továbbra is fennáll. Sok a különbség a betegek között a tekintetben is, hogy hány, milyen arányuk gyógyul meg. Nagyon sok a különbség a palliatív gondozásban, a rákos betegek rehabilitációjában is. Az EU polgárai nem fogadhatják el, hogy a tagállamok között ilyen hatalmas különbségek legyenek. Néhány tagállamban vannak nemzeti programok, más országokban nincsenek. A statisztikai adatok gyűjtése kapcsán is nagyon sok a különbség tagállamok között. Az Európai Unió a Lisszaboni szerződés alapján támogató, koordináló szerepet játszhat a tagállamok mellett. A jó tapasztalatok cserére nem fog sor kerülni, hogyha az európai intézmények ezt nem támogatják. A harmadik kulcs szó a partnerség. Az Európai Bizottság ambiciózus célját csak akkor tudjuk megvalósítani, hogyha vertikálisan és horizontálisan is összefogunk. A legfontosabb üzenet az, hogy az európai és a nemzeti intézmények is behatóan kell, hogy foglalkozzanak a rákellenes küzdelemmel. És nem elég bevonni az orvosokat és a betegeket. Nagyon komoly politikai partnerségre, határozott politikai akaratra van szükség, ami az egész EU-ban növeli a betegség elleni küzdelem dinamikáját. Szeretném még kihangsúlyozni, hogy mennyire fontos a rák betegek rehabilitációja. Meg kell nyernünk a rák elleni küzdelmet. Nem szabad stigmatizálni vagy leírni ezeket a rákbetegeket, hanem újra kell integrálni őket a társadalom életébe, és lehetővé kell tenniük számukra azt, hogy a karrierjüket tovább folytassák fontos a rák elleni küzdelem, és szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek és mindenkinek, aki segítette a munkámat. Köszönöm szépen, Péter Leúr, most Dali biztosnak adom meg azt. President, honorable members. Elnök úr, tisztelt képviselők, nagy örömömre szolgál, hogy azt látom, hogy a parlament továbbra is eh, lelkesen támogatja a bizottság munkáját a rák megelőzés és ellenőrzés területén. Nagyon hálás vagyok azon erőfeszítésekért, amelyeket a jelentés megírásában eh, végeztek, és nagyon hálás vagyok Péterle úrnak, a jelentéstevőnek. Az európai szintű határozott fellépés nagy kihatással lehet a nemzeti, regionális és helyi szinten is. Ez pedig, ez a felismerés az európai rák elleni akció, illetve partnerség fontosságát kihangsúlyozza. Ennek sikere azon múlik, hogy a különböző partnerek valóban aktívan részt vállalnak-e bennem. Idáig az a nem kormányzati szervek, a páciens, a szervezetek az iparák képviselői, kórházak és fenntartók vettek részt a különböző intézkedések elkészítésében, amelyet 2013 végéig akarnak, akarunk végrehajtani. Meg kell látnunk persze, hogy ez a fajta új együttműködés fenntartható kihatással jár-e. Nagyon remélem, hogy igen, hogy sikerül csökkenteni a rákos esetek számát. E célunk az, hogy hosszú távú célokat érjünk el, és a meglévő forrásokat jobban tudjuk felhasználni. Ez pedig minden partnerünk együttműködésétől függ, és persze megfelelő pénzügyi támogatástól. A parlament támogatja, hogy a költségvetésben, meg fontos lesz, hogy a parlament támogassa a költségvetési tételek elosztását erre a területre is. Átfogó megközelítésre van szükség a rák prevenció és rákkezelés területén gyakran a partneri kapcsolatban zajlik ez, és a bizottság javaslatai alapján. A partneri kapcsolatnak öt pillére van. Az egészség megőrzés és a prevenció, ide tartozik az Európai Rákellenes Kódex alkalmazása, aztán a szűrés és a korai diagnózis, és itt is a, a tanácsi javaslatokat kell figyelembe venni, a legjobb gyakorlatok cseréje a, a rákbetegek kezelésében, azután a rákkutatás koordináció és együttműködés a kutatók között, ezen felül pedig a rákra vonatkozó adatok hozzáférhetővé tétele. Nagyon fontos, hogy a partneri kapcsolat segíteni, segíti majd a tagállamok rák terveinek megvalósítását, hiszen az a cél, hogy minden tagállamban legyen integrált rák elleni fellépési terve, de gratulálni szeretnék az ideig megtett lépésekhez, de még további lépéseket kell megtenni. De a bizottság ezen a területen minden lehetőségében álló segítséget megad, és természetesen a Nemzetközi kutató Ügynökséggel és más szervekkel is együttműködünk. Átfogó célról van szó, célról van szó mégpedig az, hogy az egészségügyi szempontokat jobban integráljuk minden szakpolitikai kezdeményezésünkben is, és ezt az ügyet fogom képviselni a kollégium tanácsában. Nagyon fontos a megelőzés is, és a rák elleni küzdelemben a megelőzésnek nagy jelentőséget kell kapni. A korlátozott eszközökkel maximum hatást akarunk elérni, és ezért nagyra értékelem az Európai Parlament határozott és nyomatékos támogatását. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr, most a frakciók szólnókait fogjuk meghallgatni. Párnya úr következik a szocialista frakció nevébe. Tisztelt elnök úr, tisztes biztos úr, Dali úr, Ez a jelentés tervezet, a Péterle jelentés tervezet nagy mértékben átveszi a bizottság vonalát, illetve az Európai Parlament áprilisban, április 10-én elfogadott állásfoglalását is átveszi. A parlament és a bizottság közösen lépnek fel annak érdekében, hogy hatékonyabban harcolhassunk a rák ellen a korai felismerés, diagnosztika és a szűrés, a megelőzés eh, terén. A jelentésben, illetve a bizottság nyilatkozatában már megfogalmazhatjuk azt, hogy ez milyen, megfogalmaztuk azt, hogy ez milyen veszélyes probléma. Megköszönöm Péter Le úr munkáját, illetve kompromisszumkészségét a szocialista frakciónak én vagyok az árnyék jelentős tevője, és néhány dolgot szeretnék kiemelni. A ráknak betudható halálesetek aránya évente, illetve a rákkeltő szerek a munkahelyeken aggasztóak. Nagyon fontos az, hogy az orvosságokhoz hozzáférhessenek a betegek, a REACH irányelv alkalmazása ezen a területen. Véleményem szerint meg kell, be kell tiltani azon áruk importját, amelyek rákeltő anyagokat tartalmaznak az egész Európai Unióban. Jó lenne, hogyha egy hogyha világosan látnánk azt, hogy a rákkeltő, hogy a rákbetegek milyen problémákkal szembesülnek. Köszönöm szépen! Most Párvanova asszony következik. Thank you, Mr. President, Mr. Commissioner. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Kedves kollégák, szeretnék Peterle úrnak gratulálni mindenek előtt eh, kiváló munkájához. Biztosítani kell, hogy közegészségügyi programjaink között kiemelt szerepet eh, kapjon a rák. Az Európai Unióban mindenképpen következetesen kell foglalkoznunk ezzel a kérdéssel, a megfelelő forrásokat rendelkezésekkel bocsájtani, le kell küzdeni a tagállamok közötti különbségeket. A rák okozta terhek súlyos terheket rónak az egészségügyre, és amikor a megelőzésről, a korai felismerésről, a diagnózisról beszélünk, akkor a partnerségről is beszélünk. De csak akkor tudunk hatékonyan fellépni a rák ellen, hogyha minden érintettel, így különösen a beteg érdekképviseleti csoportokkal együtt dolgozunk, és a tagállamok kicserélik egymással a legjobb gyakorlatot. Az ilyen partnerségek működését figyelembe kell követni és támogatni kell. Remélem, hogy a bizottság megfelelő szerepet fog játszani és biztosítja a célok elérését. Szeretném felhívni a bizottságot arra, hogy az ECDC infrastruktúráját is használja fel, a szakvélemények alapján eh, készítse elő fellépéseit. A megelőzés, diagnózis és a gondozás együttesében kell gondolkoznunk, és ilyen módon eh, tudjuk eh, az Európában az egészségügy területén meglévő különbségeket csökkenteni. Holnap a rákbetegek napján Reméljük, hogy ön is részt fog venni a rendezvényen. Köszönöm szépen, Parvanova asszony. Most a GUE NGL frakció nevében egy óra meg egy percre megadom a szót Liotard asszony. Köszönöm szépen, biztos úr. A rák borzasztó betegség legrosszabb esetben nem lehet tenni ellene semmit. De szerencsére sokszor tudunk tenni valamit. Egyre tovább élünk, egyre idősebbé válik az emberiség nagy része, egyre nagyobb az esély annak, hogy egyre többen fognak rákban megbetegedni. Ezért minden tagállam maximális erőfeszítéseket kell, hogy tegyen, hogy szociális egészségpolitikát és célzott egészségpolitikát folytasson. Megelőzésre, szűrésre van szükség, és megfizethető rákellenes gyógyszerekre. Egy másik kérdés, ahol tehetünk valamit, az az, hogy nagyon sok rákkeltő anyag van a környezetben, mérgeket eh, találunk a lakásokban, gondolunk csak az azbesztra, és az élelmiszerek is tele vannak vegyszerekkel. Az EU lakosságát védenünk kell, és az akkor is, hogyha ez ipari vállalat érdekeket sért, az egészséges polgárokért kell, hogy dolgozzunk. Köszönöm szépen, Liotár asszony. Rosbach asszony következik az EFD frakció nevében. Köszönöm szépen. A rák egy népbetegség. Tudjuk azt is, hogy genetikailag meghatározott lehet ez a betegség, és tudjuk, hogy egy enzim válthatja ki ezt a betegséget. Nagyon nehéz előrejelezni, hogy valaki megbetegszik a rákban vagy sem. Mi több, a rák nem tartja tiszteletben az ország határokat. Ezért fontos az, hogy a bizottság egy becsvágyó, ambiciózus rák elleni terv kezdeményezését megragadta. De kérdezem én, hányadán áll a bizottság a kutatással? A pénzeszközöket, pénzeszközök elegendőek el ahhoz, hogy a kutatást lebonyolítsák, és milyen prioritásokkal rendelkeznek. De van még egy kérdésem is. Ezen becsvágyó célokat hogyan fogják megvalósítani annak érdekében, hogy a páciensek, a betegek helyzete javuljon, valóban meg lehet-e duplázni a ráfordításokat? Köszönöm szépen, Rosbach asszony. Most másfél percre. Tanaszeszkúrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Péter úrnak, kitűnő munkát végzett ezen jelentéssel kapcsolatban. Az orvosok, a szakértők statisztikái azt mutatják, hogy a rák a második halálok férfiak és nők számára is Európában. Nagyon fontos az együttműködés, tehát a rák elleni harcot válvetve kell megtenni. Ez fontos a rák betegeknek is, illetve a családjaiknak is. Fontos, hogy állandó és folyamatos legyen ez az együttműködés, hogy a bevált gyakorlatokat, a, a megszerzett tudást átadhassuk. A partnerség célja, hogy a forrásokat, a megszerzett tudást és a lehetséges eszközöket a lehető leghatékonyabban használjuk. A különböző tagállamoknak együtt kell működnie, és az így megszerzett tudást mindenki részére elérhetővé kell tenni. Elnök, köszönöm szépen, Esztrél asszony következik. Elnök úr, biztos úr, a rák elleni harcnak prioritást kell biztosítani. A rákos megbetegedések 30%-a megelőzhető volna, illetve a betegség korai felismerése kezelhető volna. Minden évben az Európai Unióban több mint 265 ezer nő kap emlőrákot, és jelentősen nő a fiatal nők körében a, az emlőrák. Ezen felül pedig 50 ezer nőben pedig ményakrákot um, diagnosztizálnak, miközben a ményakrák kiküszöbölhető volna akkor, hogyha megfelelő ö, szűrési és oltási programot vezetnének be. Nagyon fontos tehát, hogy ezt az oltást és a szűrést bevezessék azon korcsoport számára, akik veszélyeztetettek. Fontos, hogy felhívjuk a lakosság körében a figyelmet a korai megelőzés lehetőségére. Nagyon fontos, hogy a meglévő programokat is kihangsúlyozunk, és éppen ezért üdvözlöm a bizottság kezdeményezését. Köszönöm szépen, Eszrel asszony. Most Antonescu asszony következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. És mindenek előtt én is köszönetet szeretnék mondani a jelentés készítőjének, Peter Leurnak. A bizottság közleményében az szerepel, hogy a korai felismerés aránya a szükséges alatt van az egész Európai Unióban a szűrés, a korai felismerés minél több ember számára hozzáférhető kell, hogy legyen. Itt előrelépésre van szükség. A tesztek egyre jobbak, és egyre többek számára hozzáférhetők, de még nem jutottunk elég messzire. 5-6 perc alatt el lehet végezni a ráktesztet nagyon sok esetben. Egy román kutató e, kidolgozott egy olyan módszert, aminek az alkalmazásával jelentős mértékben javult a kezelés sikerének az esélye. Sok eh, kutatóhely érdeklődik a mi kutatásaink iránt, és jó lenne, hogyha az ajánlásokba felvennék ezt a lehetőséget. Köszönöm szépen, még egyszer mondom, hogy a hozzászoknak egy perce van. Most Ruán úr következik. Parteneriatul lansat de Comisia Europeană anul trecut este un instrument extrem de necesar, cancerul fiind cea mai răspândită. Köszönöm szépen. Egy nagyon fontos és elengedhetetlen az, hogy harcoljunk a rák ellen. A rák a második leggyakrabbi halálok Európában, de nagy különbség van a tagállamok között, például a kezeléshez való hozzáférés és a kezelés minősége tekintetében a dél-európai országokban, mondják az új statisztikák, kétszer nagyobb annak a valószínűsége, hogy egy férfi meghal rákban, mint Észak-Európában. Ilyen módon tehát az európai polgárt kell jobb helyzetbe hozni, meg kell szüntetni az egyenlőtlenségeket. És persze az Európai Bizottságnak kutatási pénzeket is mobilizálni kell. Vasda asszony, egy román kutató, aki az új tesztet kitalálta, jó példáját adja annak a kutatásnak, amely kutatást finanszírozni kell. Ez nem kerül sokba ez a szűrővizsgálat. Köszönöm, Luan úr. Most pedig Sinelova asszonynak adom meg a szót. Parancsoljon, Sinelova asszony. Předsedající, vážený pane komisaři, kolegyně a Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Az előttem szólók többsége már elmondta, hogy a rák elleni hatékony küzdelemhez nagyon sok mindenre van szükség. A korai felismeréstől kezdve egészen a palliatív gondozásig. De gondolnunk kell a betegek családjára is, hiszen ők elvesztik a szeretüket. Bátorításra, segítségre van szükség eh, a rák betegek családjának. Nem szabad, hogy egyedül hagyjuk a családokat. Amikor a rák elleni küzdelemről beszélünk, akkor mindenképpen a családtagokra is eh, gondolnunk kell a családtagoknak nyújtott segítséget nem csak az otthonukban kell nyújtani, hanem azáltal is, hogy biztosítjuk a számukra a különleges kórházakat, ahol jelen lehetnek a végstádiumban lévő családtagjuk mellett. Galaga úr. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. 3,2 európai polgárnál diagnosztizálnak évente rákot. Az európai népesség öregszik, és ezért az évente a rákos diagnózisok aránya következő 20 évben kétszeresére fog nőni. Tehát látjuk már előre ezt a e, negatív változást. Sok minden okozhat rákot, e, dohányzás, e, túlsúlyosság, túl kevés zöldség és gyümölcsfogyasztás, a túlzott alkoholfogyasztás, vegyi anyagok. Nagyon fontos, hogy az egészségvédelmi stratégiák nemzeti és európai szinten egyaránt erősebbek legyenek a korai felismerés létfontosságú, jó teszekre van szükség. Nagyon fontos, mert nagyon sokan élhetnének még, hogyha korábban felfedezték volna a rákot. Az Európai Unió vezető szerepet játszhat ezen a területen. 600 50 milliót fordítunk a hetedik kutatási program keretében a rák elleni küzdelemre. Remélem, hogy ez az összeg nőni fog a következő években. A saját országban eh, azoknak szeretnék köszönetet mondani, akik eh, a rákbetegekkel foglalkoznak. Köszönöm szépen, Gereger úr, most Verben asszony következik. Igen, tisztelt képviselőtársaim, az egészség nagy érték, meg kell őrizni. A rák világméretű probléma, amely a tudomány előrehaladása ellenére is fennáll a WHO szerint 2004-ben minden, a, tíz a halálesetek 13%-a rákra volt visszaesethető, a eh, emlő, a vastagbél és a tüdőrák a legelterjedtebbek, 3,2 millió európai hal meg van évente. A megelőzés jobb, mint a gyógyítás, eh, és a legköltséghatékonyabb stratégia, tehát a megelőzés és a szűrés. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Vertman asszony. Kelly úr. Eh, Köszönöm szépen. A iszonyatos betegség hazámban. Fiatalok és idősek is naponta veszték életüket ebben a betegségben. A statisztikák szerint minden harmadik ember megbetegedhet élete során rákban. Ugyanakkor nagy előrelépést tettünk a gyógyításban. Az orvosok és a nővérek nagyon keményen dolgoznak ez ügyben, de fontos az, hogy a kutatásra magasabb összegeket költsünk, az Európai Uniónak is erőfeszítéseket kell tennie, tehát forrásokat kell biztosítani a kutatásra. Nagyon fontos az is, hogy az kutatással foglalkozó intézmények együttműködését könnyítsük meg. Ha ezt megtennénk, akkor a jövőben talán kevesebben betegednek meg rákban, és veszik el életüket. Elnök, köszönöm szépen, Morvai asszony! elnézést kérek hogyha egy kicsit a szokásosnál személyesebb hangot ütök meg de miközben itt a rák elleni programról beszéltünk és sokan hangsúlyozták hogy milyen szörnyű betegségről van szó milyen sokan halnak bele. E, kénytelen voltam visszagondolni arra amikor négy évvel ezelőtt e, magam is e, rákbetegségben szenvedve az évnek ugyanezen napjaiban azt hiszem valamiféle rekordot döntöttem ahogy ott az onkológiai osztályon mondták melyik tetőtől talpig fourteen darab cső lógott ki belőlem hetekig voltam az intenzv osztályon és lám most itt vagyok európai parlamenti képviselő vagyok nevelem a három gyerekemet teljes életet tudok élni. a saját történetemmel szeretném bztatni különösen nőtársaimat de minden európai polgárt hogy igenis menjenek el szűrővizsgálatokra és a saját történetemmel szeretném üzenni sorstársaimnak akik most betegek illetőleg a hozzátartozóiknak és gyógytóiknak hogy soha ne adják föl a reményt és sok erőt kvánok nekik szeretettel és együttérzéssel gondolok rájuk. köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Morvai asszony. Most a biztos úrnak adom meg a szót. Tisztelt elnök úr! Nagyon komoly lelkesedést tapasztaltam itt ma a képviselők között a parlamentben a képviselők lelkesen fölvennék a harcot, az egységes harcot a betegség ellen. Péter Le úrnak, a jelentéstevőnek köszönettel tartozom, illetve köszönetet szeretnék mondani Morvai asszonynak is, aki egy nagyon pozitív szempontot világított meg, a remény szempontját. Hogyha valaki megbetegszik, akkor még nincs veszve minden. A mai hozzászólásokra és a parlament korábbi ö, megnyilvánulásokra odafigyeltünk, illetve önök is odafigyeltek a bizottság nyilatkozatára biztosítom önöket arról, hogy a mai megnyilatkozásaikat részletesen tanulmányozzuk majd a tevékenységünk programozásában, illetve a program kialakításában. Ami a környezeti szempontokat illeti, környezeti tényezőket, nos valóban a rákellenes harcban nagyon oda kell figyelni ezekre az aspektusokra is, a környezeti tényezőkre. Ugyanakkor Európában jelenleg nagyon magasak a környezeti normák, szabványok, és ezek sokat segítenek a betegség megelőzésében, kezelésében. Tehát a környezetvédelmi normák magasan tartása rendkívül fontos. Következő témám a kutatás. Erre is mindenképpen érdemes, illetve muszáj odafigyelni, a gyógyszeripar szerves része ennek a csomagnak, tehát főigazgatóságom nagyon odafigyel a gyógyszeriparra, nagyon jól együtt tudunk működni. És ezt mindenképpen meg is kell oldanunk, hogy együtt működésünk jobb legyen, hogy a kutatás jobban fejlődhessen és jobban működhessen. tevékenységem egyik legfontosabb eleme a jövőre nézve, hogy a hozzáférhetőséget megvalósítsuk. Tehát, hogy a piacon, a gyógyszerpiachoz hozzá lehessen férni. Az egyik legnagyobb gond jelenleg Európában, hogy az egészségügy egyenlősége nem valósult meg. Ezt kell kiavítanunk úgy, hogy minél nagyobb hozzá, gyógyszer hozzáférhetőséget valósítunk meg. Köszönöm szépen a képviselőknek, elnök úrnak, és lezárásul hadd mondjam el azt, hogy folytatnunk kell munkánkat, hogy meggyőzzük az európai lakosokat a szűrés, a megelőzés fontosságáról. Említettük a mellrákot is, megvan már nagyon sok EU-s tagállamban a merrek szűrés eszköze, mechanizmusa az európai nőket el kell küldeni a szűrésekre. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most Péter Leúnak adom meg a szót két perc. Köszönöm szépen. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez az esti, vagy inkább éjszakai vita élvezetes volt. Azt hiszem biztos, hogy ugyanazt a nyelvet beszéljük, ugyanazok a céljaink, és ugyanolyan felelősség teljesen gondolkozunk a legtágabb kontextusba helyezve ezt a kérdést, és valamennyien egyetértünk abban is, hogy szükség van erre a partnerségre. Az előbb nem volt elég időm, hogy valamit megemlítsek, kihagytam valamit a felsorolásra, ez pedig az egészséges életmód fontossága. És mi politikusok is jó példával járhatunk elől az egészséges életmód mindenkinek, szintén egy fontos szlógenünk kell, hogy legyen. Egyébként nálam is ugyanolyan diagnózist, rákot diagnosztizáltak, mint morvai képviselőtársamnak. Gratulálok hozzá, hogy legyőzte a betegséget. Így nagyon jól tudjuk bizonyítani azt, hogy a rákban való megbetegedés nem szükségszerűen jelent halálos ítéletet. Köszönöm a bizottságnak is, hogy odafigyel erre a fontos kérdésre, és fel kellene gyorsítani a tevékenységet ezen a területen. A rák a maga dinamikájával terjed, és nekünk még gyorsabban kell fellépni ellene. Az együttműködésünk korábban is példaszerű volt, és együtt azt hiszem még sokkal többet tudunk elérni. Még röviden csak annyit mondanék annyit tennék hozzá az eddig elmondottakhoz, hogy létrehozunk egy csoportot képviselők a rák ellen elnevezéssel, és még nagyobb nyomatékot fogunk adni, még nagyobb hangsúlyt fogunk adni a megelőzésnek. Köszönöm. Köszönöm, Péter Le úr. Erről a témáról holnap fogunk szavazni. Térjünk át a következő napi rendi pontra.